Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf mit Tagesordnung. Folytatjuk a megbeszélést, kedves kollégák. A parlament mentesítése a következő napi rendepont. Denis de Jong, az előadó, és meg is kapja a szót. Rögtön, hogy mutassa be. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igyekszem rövidre fogni, hiszen egy meglehetősen hosszú jelentés született, de nem fogok az összes részletre külön kitérni, csak abban az esetben, ha a kollégáknak esetleg kérdéseik lennének, akkor ezekre fogok válaszolni. Mindenek előtt úgy gondolom, fontos, hogy megnézzük, mivel is kezdjük ezt az egészet. Az egész eljárást végigvettem a költségvetési ellenőrzés szerepe a parlament vonatkozásában. Itt a számvevősz cég esetében is az a vélemény alakult ki, az a benyomás, hogy itt igazgatási és személyzeti költségekről van szó. Ez azt is vezet, hogy lényegesen alacsonyabb a hiba arány, mint más területeken. Viszonylag kevés olyan tranzakció is volt, amit egyébként aztán a számbevőszék megvizsgált volna. Beszéltem a számbevőszék képviselőivel erről. Ők is elmondták, hogy alacsony a hiba arány, ez tehát minden bizonyal így van. Éppen ezért, hogyha valami történik, akkor az Európai Parlament híre igencsak sorból rögtön a címlapokra kerülünk hogyha bármi is történik az alacsony hibaarány ellenére, ezért én azt mondom, hogy fokozottabb figyelmet kellene fordítanunk. Úgy gondolom, hogy a számlevőszéknek is megvan ebben a maga szerepe, mindenek kellett a teljesítmény alapú költségvetés készítésekor. Ez mindig egy kicsit nehézkes, hogyha megnézzük a számlákat, az eljárásokat, akkor gyorsan kiderül, hogy azt várják tőlünk itt a szakbizottságban, hogy mi szakértők legyünk, amikor a számlákat értékelni kell, meg kell ítélni. Persze bizonyos tapasztalat alapján erre van is lehetőség, de azért, ha Összevetem ezt másokkal, például Hollandiával, a Nemzeti Parlament ilyen jellegű tevékenységével, akkor mm, a politikai vizsgálat előtt már vannak írásos megjegyzések és magyarázatok arra vonatkozóan, hogy ez hogyan alakul. Erre van egy külön titkárság, amelyik rendelkezik az idevágó szakismeretekkel is. Egyébként itt a parlament esetében is gondolom, nem hiszem, hogy mindig mindent ki kell bővíteni, partalanná tenni, de azért úgy gondolom, hogy ha a szakértelem már jel, jelen van, akkor nyugodtan megkaphatnánk a szükséges támogatást is az itteni szakértőktől. Szerintem fontos lenne, hogy hozzáférjünk ehhez a szaktudáshoz. 1,2 milliárdos forrásról vagy közszegről beszélünk, ezt már érdemes valóban megnézni. Ami a pazarlást illeti, először is a teljesítmény alapú költségvetést kell megvizsgálnunk. Úgy gondolom, hogy összességében nagyon jó munka folyik ezen a területen a parlamentben, és ez a jelentésemben is szerepel egyébként. Éppen, hogyha a performance-based budgetékről beszélünk, akkor látható, hogy célzottan dolgozunk, abszolút nem negatív a mérleg, de hát vannak aggájaim nyilvánvalóan az információs és kommunikációs területen. Már sokszor tárgyaltunk erről, a Lux újra és újra szóba kerül hogy az Európai Történelem Háza is igencsak vitatott volt az információs irodák eh, szerepe és szóba kerül. Itt a számbevőszéket a jelentésemben fel is hívom arra, hogy eh, az ilyen információs tevékenységet igencsak alaposan vizsgálják meg. Hol lehetne itt ezt a költségvetést javítani, és hogyan tudnánk bevonni másokat is ebbe. Ez úgy vélem, hogy egy komoly kihívást jelent a politika számára, hogy elérjük azokat az embereket is, akik amúgy közömbösek a politikával szemben, hogyan tudjuk ezeket az embereket is megszólítani. Tehát van ennek is egy szerepe. Egyelőre úgy látjuk, hogy túl sok új ötlet nem született ezen a területen, az információs irodák sem igazán tudtak ezt hozzájárulni. Nagyon nehéz ezt az aktivitást megszervezni, hát az Európai Történelem háza tényleg a parlament dolga, hogy ez fennmaradjon, vagy hogy ezt a tevékenységet elvégezze, annak ellenére, hogy fontos. Nem biztos, hogy ezt alaposan végig gondolták el. Ez mondjuk Brüsszelben is egy ö, turisztikai látványosság lehet. Hát Brüsszel városával is beszélni lehetne erről. Nem, hogy ugye Brüsszel vonzását is erősítjük végül is ezzel az intézménnyel. Könnyen lehet, hogy ő nekik sártana, egy kicsit beszállnának ebbe és a transzparencia is fontos, természetesen a költségtérítés a képviselők esetében, a főtitkárral már egyébként erről beszéltünk is, állandó téma, akkor a személyes honlapja a képviselőknek, ezt is javítani lehetne még azért, egy egyéb tevékenységek, aztán a forgóajtó jelenség, ezt is ismerjük elég jól. Egy újabb pont pedig az önkéntes nyugdíjalap. Ilyen is van az európai képviselők számára 2009 óta működik, és hát hosszú távon elég komoly deficitet halmozott fel ez az alap. Azt látni kell. Egy holland újságíró utána is járt ennek, és a médiában, a holland médiában is mm, sokat beszéltek erről. Nem olyan könnyű ezt pontosan nyomon követni. A fedezeti hányad nem igazán, a fedezeti hányad nem igazán jó, és a kiegészítő nyugdíjaknál általában 105%-os fedezeti hányaddal dolgoznak, itt meg 37%-ról beszélünk. Persze nem lehet ezt teljesen összevetni egy, egy teljesen szokványos üzemi vagy vállalati nyugdíjjal, nem egészen ugyanarról van szó, de könnyen lehet, hogy a jövőben lesznek ebből még nehézségek tudni, könnyen lehet, hogy az adófizetőt kell majd megkérni, hogy fizessen. Észszerűbb lenne itt, vagy célszerűbb lenne itt más megoldásokat találni. Van -e még egy sor európai képviselő, aki persze hozzájárul ehhez, de érdemes lenne azokra is gondolni, hogy akik kapják a nyugdíjat, persze ez fontos, de másrészt ezt nem háríthatjuk teljesen az adófizetőkre. Van itt jogi kötelezettség is, stb., de azt hiszem, hogy a nyilvánosság szemben támadhatóká válunk ez a probléma. Aztán egy újabb pont, ahol támadhatókká támadhatóvá válunk, még az európai tisztviselők juttatásai ilyen körülmények között. De mi történik akkor, ha az történik, ami most a Brexit során az Egyesült Királysággal, hogyha egy tagállam kilép, mi van akkor a tisztviselőkkel? Ki fogja a tisztviselők nyugdíját fizetni? A brit kormánynak kell ezt felvállalni, de, mert a tisztviselők végül is attól függenek, hogy a nemzeti kormányuk hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez. Az európai politikai pártok ügye egy további pont. Itt találkoztunk egyébként zárt ajtók mögött ebben a témában. Egy sor javaslatot készítettem én magam is, hogy itt az ellenőrzés javuljon. Itt nem arról van szó, persze, hogy mindent szó szerint veszünk, itt az új politikai pártokról kell beszélnünk, elsősorban nem a hagyományos, a gyökerekkel rendelkező pártok annak érintve, de összességében azt látjuk, hogy az újságírók helyenként több tényt tudnak összegyűjteni, mint mi magunk több belül. Az Ernst Young elég pontosan megnézte, hogy mi is van itt valójában. Ez egy súlyos probléma, de egyben lehetőséget is jelent a jövőre nézve. Egy olyan hatóság, amely ezen a területen kezdett dolgozni ebben az évben, nagyon kevés munkatársal. Én minden esetre azt gondolom, hogyha az érintett felekkel és az európai politikai pártokkal is együtt gondolkodunk, és megtárgyaljuk, hogy mi az, amit tenni lehet mondjuk az új hatósággal folyó együttműködés során, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy merre haladjunk, és az ellenőrző bizottság is végezhet ellenőrzéseket, ebben is meg kéne állapodni szerintem. Az utolsó pont, amiről még beszélni akartam, az elnök asszony is kezdeményezte ezt. Itt a visszaélésekről van szó. Az egykori parlamenti elnök Martin Schulz személye van érintve ebben. Itt voltak még kérdések, amelyeket feltettek, és szerintem ezt a pontot tovább visszük még. Egyébként elmúlt évi jelentésben is szerepelt ez Péter kollégánál. Voltak jelek, ezt elmondhatjuk, és talán új jelek is hozzájöttek, új pontok is hozzájöttek, de nem olyan könnyű egy ilyen jelentés végén ezt röviden összefoglalni. Előadóként úgy vélem, hogy szakbizottságként megvan a magunk feladata, és ez az, hogy objektív módon közelítsünk a számokhoz, a tényekhez, és ilyen módon viszonyuljunk a folyó eljárásokhoz is, és ha bármit megtudunk, és végleges eredmény születik, akkor azt bele kell inni a jelentésbe. De ha csak azt ismételgetjük, ami már az előző jelentésben is szerepelt, csak más szavakkal, akkor tényleg megfontolandó, hogy tényleges többletértéket produkálunk-e itt. Ez egy kritérium számomra Készítettem egy ajánlást egyébként abban a szempontból, hogy a kinevezési politika, itt a főigazgató személyét érintően is van egy testület, a tanácsadó testület, amelyik ezzel foglalkozik, és a főigazgatók azok, akik végül döntenek. Hogyha el akarjuk kerülni azt, hogy itt szabálytalanságok történjenek, akkor adott esetben a középszintű menedzsmentet is figyelembe kell venni, erre is van lehetőség a személyzeti tanácson keresztül. Ezt mondják nekünk a tisztviselők, hogyha tényleg karriert akarunk csinálni éppen a csúcs vezetői funkciókban, akkor bizony politikai megfontolások is szerepet játszanak, ez így van. És úgy gondolom, hogy itt még lehetne javulást elérni és transzparenciát teremteni, hogy a protekcionizmust elkerüljük. Szívesen reagálok más pontokra, és amennyiben a kollégák erre rákérdeznek. Én ennyit akartam elmondani. Köszönöm szépen Denis Tejon kollégának. Mint minden évben a parlamenti költségvetés okoz a legtöbb problémát, és hát ebben érintve van aztán maga az előadó is, hiszen ő lesz az, aki a leginkább szenvedettől, a sok kritikától. Nem fogod megúszni, csak azt tudom mondani, szavam a kolléga. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevőnek, De Jung úrnak és a munkáját. Nagyon átfogó, és általánosságban eléggé kiegyensúlyozott jelentéstervezetet állított össze. Számos kritikával egyetértünk, amelyre ön a jelentéstervezetében rámutatott, például a hatékonyság hiánya, parlament kommunikációs stratégiája esetében a Lux díj értéke, az Európai Történelem Háza, illetve az üldöztetés, illetve zaklatás témája, illetve az informatika, információs technológia fejlesztése. Vannak azonban más szempontok is. Például az átláthatóság, amelyel kapcsolatban természetesen, nagyon, amelyet nagyon keményen küzdünk itt az Európai Parlamentben. De abban nem vagyok biztos, hogy az átláthatósággal való megbirkózás során elképzelhető, hogy némiképp eltér a véleményünk abban, hogy hogyan lehetünk a leginkább hatékonyak. A jelentés tervezet például azt javasolja, hogy valamennyi releváns dokumentumot, kiadásokkal kapcsolatos releváns dokumentumot be kell mutatni a honlapon, hogyha jól értettem legalábbis, azt mondja, hogy ezzel kapcsolatban egyébként nem vagyok annyira biztos abban, hogy ez a legjobb eredményt hozna. Ezért az átláthatóságról szóló részben valószínűleg be fogunk terjeszteni módosítókat a néppárt részéről. A kért információk nagy része egyébként már eleve fönt van a parlament honlapján. És az a legnagyobb aggályunk természetesen, hogy az adminisztratív költségeket növeljük. És nem csupán a költségekről beszélek, magukról, a költségekről, eurókról és centekről, hanem az is aggaszt, hogy ez milyen elképesztő kavart okozhat. Ugyanis én nem csak a kiadásokról beszélek arról, hogy ezt hogyan használjuk azokat fel, hanem hogy ennek milyen az administratív oldala, hogyha pontosan követjük az önjelentés tervezetében szereplő javaslatokat. Tehát támogatjuk az átláthatóságot, mint olyat, de szeretnénk majd tovább beszélgetni arról, hogy hogyan tudtunk javítani a szövegen, ami a pártokat illetés és frakciókat, alapítványokat. Természetesen az általános célkitűzéseket támogatjuk, de a probléma véleményünk szerint az, hogyha megnézzük azokat a lehetséges problémákat, amelyek a finanszírozás felhasználásával kapcsolatban adódhatnak. A különböző politikai pártok között óriási az eltérés. E saját tapasztalatból mindannyian tudjuk. Nem szeretnék frakció szinten részletekbe bocsátkozni, de hogyha belegondolunk, hogy nekem mit kell például tennem azért, hogy a 400-as soromat felhasználhassam hogyha például lapföld egy távoli vidékére utazom, és akár több napig kell utaznom, majd hét ember jön össze összesen, és ki kell töltenem ezt is, be kell írnom ezt a papírra. Én magam egyébként a nagyon szigorú ellenőrzés híve vagyok, tehát ezt megcsinálom, nem arról van szó, de ez már eleve ott van, ez már érvényben van, és ez a bürokrácia, amin jelen pillanatban keresztül kell mennünk, és hogyha valaki az adminisztratív munkatársakat megkérdezi erről, akkor szerintem már ott is eleve a maximumon vagyunk. Hogy nem tudom, hogy ott hogyan tudnánk jobban dolgozni. De ezekkel a megjegyzésekkel kapcsolatban be fogunk terjeszteni majd módosító indítványokat is. Úgyhogy újra szeretnék köszönetet mondani, egészen biztos vagyok abban, hogy ezt a továbbiakban is meg tudjuk majd vitatni az ön nagyon is hozzáértő és átfogó jelentés tervezetével Köszönöm szépen, ennyi lenne. Köszönöm szépen. Gájer kolléga a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az utolsó pontra összpontosítanék, amit De Jong úr megemlített, ahogy elmondtad, én ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni. A személyi döntések kérdése a távozó elnök esetében, illetve hogy csak azt vegyük figyelembe, ami új. Az e- legutóbbi mentesítési jelentést én nem szavaztam meg, mert nehéznek találtam. Azt gondolom, hogy igen, ebben a szellemben kell, hogy eljárjunk, és nem csak én, de nagyon sok frakciónbeli további képviselő is. Tisztában kell lennünk most, mint szakbizottságnak azzal, hogy mit tartalmaz a jelentés, illetve hogy a PR tevékenység a németországi választások előterében is meghatározó lesz. Ezt így vagy úgy szeretné a szakbizottság, ez a saját szerepét, hogyan látja. És ahogy te javasoltad, én ezt teljes mértékben rendben valónak találom. Itt arról van szó, hogy feltegyük a kérdést, hogy valóban történt-e szabálysértés. De vannak -e olyan műveletek, amelyeket tisztázni kell továbbá. Tovább kell tisztázni. Mi az, hogy a szabályokat hogyan lehet egyértelművé tenni? Én látom a jelentésekből, illetve a dokumentumokból, hogy vannak ellentmondások arról, hogy a tartós kiküldetések valóban a leg okosabb megoldást jelentik a parlament számára? Ha igen, akkor semmi gond azzal, hogy ezeket folytassuk. Viszont amit Márkusz Engels kritizált, akkor ez már szükségtelenné válik, hogy pedig nem erről van szó. Tehát a kiküldetés a legjobb megoldása. Én úgy érzem, hogy a kokobusz szerepe erre a kérdésre választ adni illetve végezetül kimondani azt, hogy milyen alternatív lehetőségeket látunk az adminisztrációt arra felszólítván, hogy a jövőben eseteknél a költségszabályozást, azt a költségszabályozást választák a kiküldött ki, munkatársak számára, mely legkedvező a parlament számára. Tehát nagyon fontos tisztázni azt, hogy ezzel ellen hogy vagy ki vét. Ezt a helyzetet nehéznek találom. Parlament ad- adminisztráció úgy érzi, hogy nem történt szabálysértés, én sem látok ilyet. Viszont Németországban mindig is azt olvasom itt-ott, hogy ilyen szabálysértés mégiscsak van. Azt gondolom, hogy a szakbizottságnak is szerepe van ebben, szabad döntés a szakbizottságunknak az, hogy más véleményt képviseljünk. Ha az adminisztráció úgy érzi, hogy nem történt szabálysértés, akkor Kobo viszont pont az ellenkezőjét látja, akkor fontos, hogy a jelenlegi adminisztrációban ennek legyenek megfelelő következményei is. Önök köszönöm szépen, még mindig várjuk a parlamenti adminisztráció jelentését, tehát mi nem tudjuk azt, hogy történt a szabálysértés vagy nem, mert nincs még álláspontunk, Március 3-a a határidő. Ennek elkészítéséhez még mindig reméljük azt, hogy idővel megkapjuk majd, és hogy részletesen foglalkoztassunk vele. Jábor kolléga. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a kitűnő jelentés tervezetér, amely a további vitának nagyon jó alapot szolgáltat, és különösen üdvözlöm egyes elképzeléseit a jelentéstervezetnek, mint például az, hogy a kontbizottság tagjainak eh, támogatást nyújtsanak a teljesítmény alapú költségvetés tervezés elve nagy hangsúlyt kap, aztán az egyetlen székhely kezdeményezés nem újdonság, de újra érdemes ezt kihangsúlyozni, illetve üdvözlöm a személyre szabottabb képviselői honlapokat, lobbizással kapcsolatos információkat, illetve a különböző juttatások a kapcsolatos nyilvánosságot. Mivel kevés az idő, szeretnék néhány olyan témát megemlíteni, ahol szerintem a továbbiakban is lehet még javítani a költségvet, a jelentést. Ugyan ez az európai politikai alapítványok finanszírozása, azt gondolom, hogy a jelentés itt azért fogalmazhatna keményebben, ezért néhány módosítót fogok beterjeszteni annak érdekében, hogy az ellenőrzést a pártalapítványok finanszírozását hogyan lehet szigorúbban ellenőrizni. Régóta tart a juttatásokkal kapcsolatos vita, és nyilván nem ennél a mentesítési jelentésnél fogjuk ezt megoldani, de azt gondolom, hogy ezt egyértelműen ki kell mondani, hogy ez közpénz, közpénzt költünk, ezért annak átláthatónak kell lennie. Ennek különböző módjai is vannak, hogy átláthatóbbá tegyük, és azt gondolom, hogy azok az aggályok, amelyek azzal kapcsolatban fogalmazódtak meg, hogy minden egyes csésze kávéról elszámolást készítsünk, nyilván nem valóságszerű ez, de valamilyen megoldást lehetne találni például, hogy 100 euró felett a költségeket nyilvánosságra kell hozni. Nem szabad olyan helyzetbe kényszeríteni a képviselőket, hogy minden egyes kiadásról közé kell tegyék a számlákat. Ezt fontosnak tartom. A kérdés az, hogy ez most milyen problémát okozhat, Nos, erre azt válaszolnám, hogy ez politikai problémát okozhat legfeljebb, mert ezt jól tudjuk, hogy a képviselők közül többen ezeket a juttatásokat úgy használják, mint valami fizetés kiegészítést. Ezt meg kell szüntetnünk, és igen, egyensúlyra kell törekedni, hogy eh, ne legyen a képviselő irodájára, ne terheljünk túl nagy adminisztratív feladatokat. Ugyanakkor viszont figyelembe kell venni a mandátum a megvizetés szabadságát. Szerintem erre azért vannak nagyon jó megoldások. Én magam egyébként a lehető legnagyobb átláthatóság híve vagyok. Ezt meg kell tennünk azért, hogy az európai polgárok Európai Uniós intézményekbe vetett bizalmát visszanyerjük, különösen az Európai Parlamentbe vetett bizalmukat. A harmadik eh, kérdés pedig a belső közérdekű információ megosztókra, whistleblowerekre vonatkozó eh, részre vonatkozik. Itt eh, vannak azért apróbb problémák. Nem tudjuk pontosan például, hogy az akreditált személyi asszisztenseket eh, hogyan tudjuk védeni, de úgy gondolom, hogy az ő számokra a védelmet kell biztosítani. Az ms kapcsolatos bekezdést is üdvözlöm, vannak azonban olyan specifikációk, ahol azért majd fogok eh, kiegészítéseket tenni. Két fontos téma még a mellékállások problémája. Ez az legutóbbi mentesítési jelentésnél is szerepelt, akartunk valamit csinálni, de az eljárás végén, a plenáris ülésen végül ezek a bekezdések a legutóbbi évi parlamenti mentesítésből kikerültek, tehát leszavazták azokat, és bár a kontbizottság akar tenni valamit a képviselők mellékállásaival kapcsolatban azonban mégse sikerült, a parlament ezt leszavazta. Úgyhogy végül szeretném megemlíteni a Martin Schulz ügyet. Egyetértek azzal, hogy látni kell, hogy mi történt a 2014-es kampányban, de hát tavaly is volt erre lehetőségünk a mentesítési jelentésben, és akkor, mert a zöld frakció annak a jelentésnek a megfelelő bekezdéseit támogat az utolsó pillanatig, pillanatokig is a plenárison. Jó lehet, támogattuk ezt, a plenárison végül a parlament többsége a nagy frakciók együttműködésével kicsinálta ezeket a bekezdéseket, amelyek erre az ügyre vonatkoztak és ez volt pontosan a 2014-es mentesítésre vonatkozó szöveg, úgyhogy akkor lehetett volna kezdeni valamit az áldak helyzetével. Tudom én jól, hogy kampány folyik most Németországban, és emiatt új helyzetbe kerültünk. Minden esetre azt el kell mondanom, hogy ott volt a lehetőségünk eljárási szempontból, akkor volt a megfelelő pillanat, mégis a parlament többsége kihagyta ezt a lehetőséget, és most pedig egy kicsit furcsának tartom, hogy ez most újra előkerült, ahelyett, hogy ezt egy évvel ezelőtt tettük volna. Megköszönöm. Kollégi Ali, bitte. Ali kolléga. Thank you, Madam Chair. <coughs> Dear colleagues, Mr. Dion. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, De Jong úr. Nagyon elégedett vagyok a jelentéssel, nagyon átfogó, nagyon részletes jelentésről van szó. és gyakorlatilag a működés összes szempontját figyelembe veszi. A parlament nem csupán azért fontos, mert eh, az ötös címsorból az előirányzatok majdnem 20%-át sikerült elkölteni, hanem a parlament láthatósága, a parlament tevékenységeinek láthatósága igen nagy, és az összes megemlített szemponttal kapcsolatban nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ennek milyen kihatása lesz a közvéleményre, az európai közvéleményre. Ami még számunkra nagyon fontos, ez nem csupán az, hogy milyen a költés szintje az év során, illetve a feltárt szabálytalanságok százalékos aránya, hanem az, hogy a pénzügyi erőforrások, amelyeket elköltöttek, illetve milyen eredményeket sikerült ezekkel elérni. Ez a megközelítés szerepel a jelentésben, megjelenik abban De Jongó részéről, és én magam úgy hiszem, hogy a teljesítmény alapú költségvetés tervezést jobban kellene ösztönözni annak érdekében, hogy a tapasztalatokat a többi igazgatósággal is meg lehessen osztani. Aztán a képzés kérdését, a személyzet képzésének kérdését szeretném megemlíteni, illetve hogy milyen eredményeket sikerült elérni. Én nagyon nehezen találom az információt, ahogyan De Jong úr is említette, hogyan lehet ezeket az eredményeket mérni, ne felejtsük el, hogy közpénzt küldünk, költünk el a képzésekre. Nagyon fontos megvizsgálni, hogy a képzési rendszer teljesíti-e hozzá azokat az eredményeket, számszerűsíthető eredményeket, amelyeket elvárunk. Köszönöm. A kollégin Schmidt, bitte. Schmidt kolléganő. Ja, danke. Köszönöm szépen, egyre érdekesebbé válik a dolog, minél tovább hallom Alapvetően bízom én a parlamentben és a főtitkárságban is, és hát a legtöbb kollégához hasonlóan én is a transzparencia nagy barátja vagyok, és ezért érdekesnek is tartottam az elmúlt hetekben, napokban, hogy milyen számok szerepelnek a médiában. Az egykori elnökről van szó, őt érintik ezek a számok, ezek komoly szemrehányások, és úgy gondolom, hogy ez tisztázandó, ez az ügy, mint a jó kolléga ezt el is mondta, ez, ami már régebben szóba került, de hogyha most friss, aktuális ügyek kerülnek előtérbe, akkor azt mondom, hogy a jelentésbe bele kell ezt írni, hogyha ezt el akarja fogadni a KONT szakbizottság, amennyiben szükség van egy véleményre, vagy amennyiben ezt meg akarjuk nézni egyáltalán, mert nem hiszem, hogy ez szerencsés dolog, hogy valami feltáratlanul marad. Nem jó ez az egykori elnöknek, de ez egy komoly teher valamennyiüknek, úgy vélem. Van egy néhány kérdésem. Nem hiszem, hogy követelhetem, hogy a főtitkárság március 3-áig írásban vagy szóban erre tényleg válaszol is, de egy második follow-up keretében talán erre van lehetőség. Én úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben meg kéne nézni, mi is egy tartós szolgálati út, mi a definíciója, kit illet meg egy ilyen, ki dönt arról, hogy lehet egy ilyet csinálni, és ki ellenőrzi ezt, pontosabban a jogszerűségét a kiadásoknak ki ellenőrzi. Dyer kolléga először azt mondta, hogy választási kampány, jó, hát Németországban választási kampány van most is, meg a Hollandiában is van, meg Franciaországban is van, de szerintem Költségvetési Ellenőrzési Bizottságként mi erre nem térhetünk ki, mi ezt nem hagyjuk figyelembe, és ha tisztázni tudjuk a kérdést, akkor az biztos nem fog ártani az egykori elnöknek. Öm, tisztázásra van szükség egyéb iránt, persze az újságból, a Spiegelből tudjuk, hogy miről van szó az egykori elnök szoros munkatársát, Engel urat említik meg a Spiegelben, mint mondtam. Tudjuk, hogy nagyon sok napot töltött Berlinben, és nem Brüsszelben, a szolgálati helyén. Azt is tudjuk, hogy olyan úgynevezett tartós szolgálati úton volt. Azt is tudjuk, hogy napi díjat is kapott, pótlék formájában és 16% adómentes külföldi pótlékot is kapott. Tudjuk, hogy a saját lakásában lakott Berlinben. Amit viszont nem tudunk az az, hogy az Európai Parlament például fizette a lakbért is. Az is lehet, mert a belső szabályozás előír egy ilyet is, vagy tartalmaz egy ilyet is. Szeretném megtudni, hogy ez így volt-e valójában. Aztán szeretném megtudni, és kérni szeretném, hogy megmondják nekünk, hány ilyen tartós szolgálati út van pillanatnyilag. A médiában sok mindent lehet olvasni, én nem tudom, hogy a számok ott igazak-e. Én átlagos időtartamot is kérnék a szolgálati utakról, mely részlegek vannak érintve, Mm, hova tartoznak azok, akik ilyen szolgálati utakat végeznek, és általában a sűrűsége, a rendszeressége érdekelne, ezt csinálják meg egy táblázatban, vagy hasonló módon, és mondják el nekünk, aztán mi szerepel még ezekben a sajtócikkekben, hogy állítólag egy munkatárs azt mondta, hogy nyomást gyakoroltak annak érdekében, hogy az Európai Parlament szabályait hát eh, rugalmasan kezeljék, és visszaéljenek vele. Én most nem szeretném elképzelni se, hogy ez tényleg lehetséges, de erre is eh, szeretnék felvilágosítást kapni, és mert ha mindenki úgy fogja fel a szabályokat, ahogyan éppen neki tetszik, akkor hát szerencsétlen ez az Európai Parlament. Vannak további kérdéseim is, egyelőre köszönöm. Következő. Von kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akarom ezt a dolgot nagyon továbbvinni az előző elnökkel. Már többször elmondták itt, hogy mi történt. Egy néhány szót azért mégiscsak szólnék, mielőtt a többi témát érinteném. Itt, ami az előző elnök szembeni vádakat illetően, Jávor úrhoz fordulok, számos ilyen vád merült fel, és hogy hova megyünk, tehát témákat felvetünk, akkor most vessük fel szerintem ez itt, de, de korábban is megtettük volna természetesen e, a választások idején. Aztán a főtitkáról is beszélnék, szerintem e, nagyon gyorsan kéne választ kapnunk a főtitkárságtól. E, Jan is elmondta, hogy tisztázni kell kérdéseket, mennyiben igazak ezek, biztos, és meg kell nézni, hogyha mi, milyen lehetőség van, és én nem várom egyébként, hogy az adminisztráció ö, olyat tett, ami, ami nincs sem helyén vali, ami szabálytalan. Ezt nem tették meg akkor sem, mondjuk, hogyha nyomást gyakoroltak. Tehát azt mondom, hogy várjuk ki a hétvégét, jövő hét elejét, és akkor látjuk, látjuk, hogy mi történt, és akkor talán meg tudjuk ítélni, és utána pedig léphetünk tovább a mentesítéssel ennek megfelelően. Itt a parlament szerintem egy-egy témában ne ragadjon meg. Számos más téma van, ezekre is koncentrálni kellene. Kérem az előadót ebben a jelentésben, és valóban tényleg rámutatott egy néhány ilyen dologra, miről is beszéltünk például, a parlament költségvetésének mérete eh, igenis eh, azt javasolja, vagy azt tartalmaz, hogy a, a főtitkár egy szakértői egységet Eh, bocsásson rendelkezésre, azt gondolom szocialista demokrataként nem látjuk pontosan, hogy tényleg eh, szükség van egy ilyenre, eh, vagy arányos, és meg kell nézni, hogy mekkora a mi költségvetésünk, és milyen alacsony a milyen alacsony a hiba arány, hát nem tudom, hogy tényleg szükség van -e ezek után arra, hogy egy ilyen külön egységet felállítsunk a transzparencia ügyében, hogy hát erről folyamatosan beszélünk, a transzparencia rendkívül fontos a szemünkben, az, és szólni kell itt a, a, a költségáltalányról is, amit a kollégák kapnak, és költségtérítésekről hát itt azt hiszem a legőszintében kell beszélnünk, ez világos, de biztosítani kell azt is másrészt, hogy ne legyen ez túl nagy bürokratikus teher aztán, vagy túl sok költséget ne okozzon az a rendszer számára, amivel rendszeresen beszélünk a kollégákkal, az eh, Labour delegáció is használ egy ilyen rendszert, az Egyesült Királyságból hoztuk magunkkal, van egy független auditor, és ez nem tart sokáig. Egy délelőtt bejön, megnézi úgy általában azt, hogy hogyan eh, használjuk fel az általányokat, hogyan kötjük el ezt, aztán végvesszük, és akkor eh, tanúsítani tudja, hogy megfelelő módon költötték el ezt a költségáltalányt ahogyan ezt előirányozták, stb. És akkor ezt szépen kitesszük a websájtunkra, a honlapunkra, és akkor láthatjuk, hogy mi történt, és megfelelően költöttük el a pénzt. E, e, azt gondolom, hogy ez lehetőséget kínál arra, hogy ellenőrizzük, és nem jelent túl nagy bürokratikus terhet. És ez transzparensebb is összességében, és olyan módon lehet megtenni, ami a bürokráciát nem növeli túlságosan. Szerintem érdemes lehet ezt így megnézni javaslatként. Eh, ezt tudnám tenni. Mi ezt már régebben így csináltuk. A következő téma, amit az előadó érintett, és amiről beszélni szeretnék, az információs irodák az összes tagállamban. Denis felvetette, ez tényleg szükség van-e ezekre Hogyha ezt végig gondolom itt a Brexit kampány kapcsán az Egyesült Királyságban, ami újra és újra szóba kerül, az emberek nem az a probléma, hogy nem tudtak eleget az euról és az EU működéséről, stb. vagy az Európai Parlamentről az Egyesült Királyságban, csak Londonban van információs iroda és Skóciában, tehát az Egyesült Királyságban, Walesben is például nincsen információs iroda és nagyon óvatos lennék, amikor ezt tovább akarjuk csökkenteni, mert így is információ hiány van. Az, az APA, itt egyetértek Denisszel, nagyobb védelemre van szükség, például a whistleblowing esetében, és természetesen a szerződéseket koordinálni kell ebben az ügyben, aztán Strasbourg témáját is figyelembe kell venni. Itt nem olyan könnyű egyébként sokak számára szállást találni Strasbourgban, tehát ez a székhely kérdés is nagyon fontos. Meg kell nézni tehát ezeket a témákat prioritásként, és tudom, hogy fő a főtitkár elmondta, hogy e, ezt már megnézték, de szerintem tovább kell vinni, minél tovább tartanak a dolgok, és hát a strasbourgi e, üléseket részt vesznek ők is, akkor lehetőséget kell teremteni arra, hogy megnézzük tényleg mit is csinálnak ott. Köszönöm szépen, Jacques kolléga. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sok érdekes dolog szerepel a Dejon kollégánk jelentésében, és a figyelmemet számos pontra összpontosítanám. Az első, az mindez, hogy a politikai részt érinti, az európai politikai részt. Mielőtt eh, tagadjuk ezt a térmát, témát, emlékeztetnék a szabályokra. Tehát nem csak a szerződésekre, hanem a szabályozásokra is. Amikor kommentálok bizonyos dolgokat a, a politikai portálokkal kapcsolatban, akkor nem arról csak szó, hogy ezek diszletre méltó szervezetek, hanem az a benyomásunk, hogy itt mafiózó szervezetekkel van dolgunk nemzetközi szinten. Én ezzel teljes mértékben nem értek egyet. Ha a szervezeteket említjük, akkor vannak bizonyos markerek a demokráciákban. És a politikai pártok jelenléte, diversitása a demokráciában egy alapvető marker. Az európai jogok kartája, 12-es cikkeje itt van előttem, ez a szöveget Viktor Hugo mindig mondta azt, hogy jobb, hogyha emlékezünk dolgokra mindenkinek dolg, dolg, joga van gyülekezni polgári szakszervezet és egyéb szervekben, a politikai pártok európai szinten hozzájárulnak a politikai akarat megvalósítását a polgárpolgárainak akaratát érvényesítvén, tehát nem csak a domináns, domináns üzletet kell követ, közvetíteniük, hanem az Európai Unió polgárai is gondolni kell. Az alapvető jogok kartája a preambulumában felhívta figyelmet arra, hogy a tagországok alkotmányaira támaszkodik. Én Franciaországból érkeztem, és emlékeztetnék arra, a francia kollégák ezt ismerik, hogy a francia alkotmány négyes cikke Következő pedig a pártokról, hogy ők szabadon gyakorolják politikai tevékenységüket. Gerard de Gaulle írta ezt az alkotmányt. felhívta az eminens, arra az e- e- eminens szerepre a figyelmet, amelyet e, a pártok betöltenek. Tehát nagyon fontos a, a hatalom elkülönülése, nincsen európai a alkotmány, amikor nem különülnek el egymástól a végrehajtó hatalmak, akkor nehéz a demokráciáról beszélni. Erre visszatérünk majd, amikor beszélünk bizonyos jelentésekről, mint például az Európai Bizottságra vonatkozó. Ugyanebben a szellemben mondhatjuk azt, hogy a belső szabályozásunk második cikkejében szerepel egy nagyon fontos pont, amire szintén emlékeztetnünk kell, amikor a parlamenti hatóság munkájáról beszélünk. Ez mit is jelent pontosan? Azt jelenti, hogy egy politikai párt, egy lobby, egy szervezet, vagy egy parlamenti adminisztráció nem adhat utasításokat a képviselőknek, ami a politikai nézeteiket, elképzeléseket illeti, illetve nem lehet őket arra kényszeríteni, hogy bizonyos párthoz csatlakozzanak, illetve mindennapi munkára vonatkozóan sem. Ezre majd visszatérek. Tehát emlékeztem, szerettem volna a politikai pártok kapcsán mindenre. Azt gondolom, hogy a jelenlegi szöveg. Tudjuk, hogy kitűnő a jelentéstevő, viszont vannak például sok, amelyek sokkoltak. Például itt az összegzésre térek, felmerül a kérdés, hogy érdemes-e továbbra finanszírozni a politikai pártokat, például a Front National-t is. De van még más dolog is, ami meglepő, például az, hogy bizonyos alapítványok pártok nagyon súlyos szabálysértéseket tesznek. Nyilván nem lehet mindenkit egy kalap alá venni, én is jól ismerem az európai politika pártokat, egy részüket. Néha én vagyok az elnök egy adott pártnak, amelyet megkérdőjeznek, másrészt pedig a szakbizottságunknak is tagja vagyok. Tehát eh, nehéz feladatról van szó, mi szerint eh, például, hogyha szervezett eh, demonstrációról van szó, és bizonyos pártok esetében a logó, például a, a Front National esetében, akik 150 ezer euró támogatást kapnak, évente, tehát tulajdonképpen ezen a csatornán keresztül hát a politikai eh, tevékenységet finanszírozunk, amelyek nemzeti politikai tevékenységekhez viszont ellentmondásos nem az európai politikai mozgalom az, aki a Front National finanszírozza, hanem a Front National finanszírozza az európai politikai mozgalmakat, és ez pedig um, jogos. Tehát fontos, hogy korrigáljuk ezeket a félreértéseket, Verózs úr, főtitkárunk is taglalta ezt a témát, és elismerte azt, hogy ez a vita az Európai Bíróság előtt zajlik, és nekik kell dönteni, viszont visszatosítom azt a gondolást, hogy ennek a témának kapcsán súlyos szabálysértéssel van dolgunk. Mert hallottuk azt, a máltai pénzügyminisztertől, aki az Európai Tanács nevében beszélt, és elmondta nekünk azt, hogy az Európai Unió megvalósításában 2,8%-át teszik egy teljes költségvetési összegnek. Tehát olyan pénzekről van szó, ami 146 milliárd eurót jelent, tehát itt a 20% több mint 1 milliárd, közel 2 milliárd eurót jelent. De ezek olyan szabályellenességek, amelyek súlyos szabályellenességek, még akkor is, hogyha itt nem csalásról van szó, vannak olyan szabálysértések is, amelyek nem minősülnek csalásnak. Sulcán kapcsolatban Schulz, amikor ellenfeleiről van szó, akkor nem tartja szükségesnek azt, hogy elmondja, hogy ez a 2008-as vagy 2010-es költségvetést érinti. Ami azonban őt illeti, itt diszkrécióról van szó, mindenki egy kicsit zavarban van, mindenki nézi cipőjét tehát nem lehet két mércével mérni. Ha van egy probléma, akkor ezzel foglalkozni kell, a parlamenti munkával adódik. Mindjárt befejezem, elnök asszony. Bizonyos személyek úgy gondolják, hogy a parlamenti munka pusztán jogalkotási munka. Ez nem igaz. A parlamenti munka nem pusztán a jogalkotási tevékenységre terjed ki, nem a médiával való kapcsolattartást is jelenti, partizán mozgalmakkal úgymond a kollégánk nagy részét a választási rendszerben választották meg, és ez meglepetést okoz a politikai pártok szintjén. Tehát nagyon fontos utána járni annak, hogy miből is áll a parlamenti munka illetve a parlamenten kívüli munka, és mindjárt be is fejezem. Én szakbizottságunk is tagja vagyok, és egyértelmű az, hogy nagyon fontos ellenőrzést gyakorolni különböző szervek működéséről, munkájáról, az alapok megfelelő felhasználásáról, viszont nem szabad a gyereket a vízzel együtt kiönteni, tehát nem szabad megkérdőjelezni a légiközlekedést, csak azért, mert vannak balesetek a repülőgépekkel kapcsolatban. Bárt Stász kolléga kapszol. Ehm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, válaszolnom kell arra, amit az előző hozzászóló mondott. a parlamenti képviselők rendelkezésére bocsátott pénzeszközökről, illetve arról, hogy hogyan használják azt fel az akreditált asszisztensek alkalmazására, illetve, hogy milyen kötelezettségeik vannak, és hogy az asszisztensek mit tehetnek és mit nem tehetnek, illetve végezhetnek olyan munkát, amit otthon a politikai pártban kellene elvégezni, a hazai politikai pártban, és nem pedig itt. Szerintem ez nem feltétlenül olyan téma, ami az idei évi mentesítéshez tartozik, de a jövőben eh, beszéltünk már, illetve kellene erről beszélni. Javor Benedek, árnyékjelentéstevő, is eh, foglalkozott ezzel a témával, és egészen biztos vagyok abban, hogy a politikai pártok és alapítványok témakörében erősíteni fogja majd a szöveget módosító indítványaival és remélem, hogy támogatja majd, illetve biztos vagyok benne, hogy a frakciónk többsége támogatni fogja őt. Most a 46-os bekezdésre szeretnék kitérni, itt ugyanis arról beszél, hogy hogy a tájékoztatási irodában dolgozókkal mi a helyzet. Egy kicsit meglepődtem ezen a szövegen, mert itt konkrétan Brüsszelről és Strasbourgról beszél, és arról, hogy a tájékoztatási irodát meg lehetne szüntetni ezekben a városokban. Én belga vagyok, flamand, tehát a belga információs, illetve parlamenti tájékoztatási irodáról beszél itt. Én ráadásul egy kicsit elégedetlen vagyok azzal is, hogy ahogyan megfogalmazta ezt a bekezdést, ugyanis talán a közvélemény tájékoztatása könnyen helyettesíthető lenne hatékonyos, rugalmas internetes eszközökkel. Nos, ez eh, nekem nem igazán tetszik, ugyanis nem hiszem, hogy ez igaz lenne. Hogyha megnézem azt, hogy a tájékoztatási iroda, a belga tájékoztatási iroda végez, milyen munkát végez, és elmondhatom, hogy ennél azért sokkal többet tesznek. Rengeteg tevékenységet szerveznek, eseményeket, még Brüsszelen kívül is, és a francia, illetve a holland anyanyelvű belgákat is összehozzák. Szakértőket hívnak meg, európai politikával foglalkozó szakértőket, tudósokat, illetve a 22 belga európai parlamenti képviselő is részt vesz ezekben a tevékenységekben. A tevékenységi jelentésüket elolvashatják, tehát ezt gondolom, hogy azért nagyon sok további embert és bevonnak a munkájukba. És nagyon sokat segít segítenek a mi munkánkban is. Ezért azt gondolom, hogy igenis van többletértéke annak, hogyha Belgium rendelkezik tájékoztatási irodával, ami közel van ráadásul az Európai Parlamenthez. Tehát szerintem ennek valódi többletértéke van, és ezt a gyakorlatban is látom. Szerintem nem lehet ezt azzal helyettesíteni, hogy jobb internetes eszközöket bocsátunk rendelkezésre. Egyszerűen más és más munkáról beszélünk. Tehát itt biztos, hogy fogunk módosítót beterjeszteni, mi legalább azért, hogy ezt a bekezdést átfogalmazzuk. Azzal egyetértek, hogyha megnézzük azt, hogy milyen sok tájékoztatási iroda van, és figyelembe véve, hogy az idők változnak, a polgárok nagyon gyakran kritikusan nézik az Európai Parlament, illetve az Európai Intézmények munkáját. Nyilván ezt is figyelmebe kell venni, amikor a tájékoztatási irodák munkáját vizsgáljuk, nem gondolom, hogy parlamenti propagandát kellene végezniük, hanem valóban tájékoztatási irodaként kell működniük, és biztosítaniuk kell, hogy az emberek az Európai Parlament, illetve az Európai Uniós intézmények munkájáról valódi tájékoztatást kapjanak. Én a Strasburgi tájékoztatási iroda munkájáról nem tudok túl sokat, de arról igenis sokat tudok, hogy a belga iroda milyen munkát végez, úgyhogy én magam azért egyetlen bekezdéssel nem szeretném kipipálni, ugyanis azok, akik ismernek, azok nagyon jól tudhatják, hogy semmiképpen nem vagyok belga nacionalista, nagyon is Európa barát vagyok, nagyon kritikusan szemlélem Európát ugyanakkor, és azt gondolom, hogy a belga tájékoztatási iroda időnként nekem is nagyon hasznos munkát végez. És hogyha úgy érzem, hogy a propaganda kicsit túl erős, akkor arra is rámutatok. Köszönöm. Ayala Szender kolléga következik. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy nem voltam itt a vita kezdeténél azonban eh, egyik nagyon kedves kollégánk nyugdíjba megy, úgyhogy őt búcsúztattuk, de nagyon nagy körültekintéssel elolvastam De Jong úr jelentését, és általánosságban egyetértek a javaslataival, és természetesen az a vélemény, amelyet Kájer úrtól hallhattunk az új érdeklődéssel kapcsolatban, hogy az előző elnökről milyen információk bukkannak fel, amelyek egyébként már áprilisban, tehát a 2014-es választások előtt is felbukkantak. Az egyetlen aggályom ezzel kapcsolatban csak az, hogy mivel a dolgok most már egy kicsit más színben tűnnek fel, Nyilvánvalóan fel kell tenni azt a kérdést, hogy bizonyos esetekben nem kellene végül adatvédőként is fellépnünk. Ahhoz képest, illetve a kapcsolatban, ami a sajtóban is megjelent, illetve egyes javaslatokban, amelyek a Döjong úr jelentésében szerepelnek, magam is nagy támogatója vagyok az átláthatóságnak, de előbb vagy utóbb fel kell tennünk azt a kérdést magunknak, hogy az átláthatóság, az abszolút átláthatóság, illetve az adatvédelem, legalábbis a személyzet adatainak védelmét hogyan lehet összeegyeztetni. Nyilván, hogyha a szavazóink, a szavazóink nyilvánosságot követelnek tőlünk bizonyos szempontból, de azért nem szabad elfelejtenünk, hogy a személyzet, aki velünk dolgozik, nem hibáztatható azért, hogy a mi sorsunkhoz kötötték a magukét. Ezzel kapcsolatban tehát azt szeretném felvetni, hogy talán inkább eh, fontosabb adatokhoz is fordulhatnánk, azt hiszem, hogy az asszisztenseket mindenképpen, illetve az asszisztensekre vonatkozó költségvetési tételt mindenképpen meg kellene erősíteni. Ezt nagyon őszintén mondhatom, de azt gondolom, hogy egy adott pillanatban nagyon világosá kell tennünk, hogy az adatvédelemnek mi a kerete, legalábbis azzal kapcsolatban, hogy mi a saját környezetünk, nem csupán a képviselőké, hanem az asszisztenseké, illetve egyéb munkatársaké. Ami a Lux díjat illeti, én azt látom, hogy ahhoz képest, amilyen kritikák megfogalmazódtak biakban, az a helyzet, hogy én magam meg is nézem ezeket a filmeket, és szavazok is, de időnként amikor szavaztunk, idén, amikor szavaztunk a filmekre, a két film közül tulajdonképpen az Oscar felé is kacsingatott. Úgyhogy azt gondolom, hogy a parlamentnek meg kell őrizni ezt a képességét, hogy az európai értéket képviselő filmeket támogassa hiszen ezek a filmek akár az óceán túlpartjára is átkerülhetnek más kontinensekre, a mozifilmek mekkájába. Ezért azt gondolom, hogy fontos lenne támogatni ezeket a filmeseket. Én azt gondolom, hogy ez nem csupán a saját jogalkotási aktusaink láthatóságát jelenti, vagy költségvetési munkánkat. Ezért fontosnak tartom ezt nagyon. És azt gondolom, hogy ez is kiemelten fontos lenne a jelenlegi Európai Parlament gazdálkodása szempontjából, hogy nagyobb figyelmet kellene fordítani azokra a projektekre, amelyeket félreállítottunk néhány hónappal ezelőtt az új épületeknél például, illetve hogy az összes dolgozó összehozzuk az összes Európai Uniós dolgozót, és hogy az EPRS-t megerősítsük, hiszen nem rugalmas költségvetésről van szó, hanem valamennyi szervezetnek kell biztosítani saját költségvetést, megfelelő személyzetet, illetve a munka minőségét. Ezért azt gondolom, hogy ebben a pénzügyi évben arra kell törekednünk, hogy ezeket a projekteket figyelemmel kísérjük, és a főtitkárság is valamilyen módon korlátozta ezt, legalábbis ahhoz, a kapcsolatban, amit a sajtóban olvashatunk. És a sajtó megint csak azt fogja mondani, hogy eh, még nyugtalanabbul fognak-e témához hozzányúlni, mint korábban. Ezért azt gondolom, hogy a 2015-ös mentesítésnél eh, legalább eh, korlátokat kellene szabni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Magamat is feltettem a hozzászólók listájára. Én azt szeretném, amit De jön kolléga mondott, hogy a jövőben csak olyan dolgokat vessünk fel, ahol új elemek vannak. Akkor a Strasburgi ülés, ülésterem, vagy a székhely kérdését is ki kéne venni, mert hát itt ez egy olyan kérdés, ahol úgyse tudunk döntést hozni, hogy megosztott a parlament, tehát ebben az esetben a mentesítés egészen másképp néz neki. Hogyha most a korábbi parlamenti elnök kérdését vesszük. Most, ami asztalon van, az új 2014-ben ez még nem volt meg azon bekezdésekben sem, amelyeket kivettek aztán a szavazáskor. Ez még nem volt, és mivel ez új, és dokumentálva is van eddig nem ismert módon, új aspektus alapján lehet közelíteni a kérdésben. Egyébként a dokumentum ezt ö, tárgyilagosan teszi meg, de Jung és Gaia kollégákkal én itt teljesen egyet tudok érteni, itt a hitelességről van szó, és el kell, hogy mondjam, mindegy, hogy milyen színű éppen az elnök, egy ilyen kérdőívet el kellett volna küldeni a nyilvános visszhang után. Tehát a tartós szolgálati utak kérdése a következő pont, ez nagyon érdekes. Hát feltettük mi valamikor ezt a kérdést 2013-ban, 2012-ben talán, a parlamenti adminisztráció közölte velünk, hogy a jövőben nem lesznek tartós szolgálati utak, mert azok túl drágák. Most a német sajtóban azt írják, hogy ezek olyan olcsók, ezek a tartós szolgálati utak. Tehát itt, és a kolléganőhöz is fordulok, tisztázzuk, hogy mi ez. 13 munkatárs van a parlament, nemzeti adminisztrációban, amely ilyen tartós szolgálati úton van, hát akkor észszerű lenne egy-egy kérdést feltenni ebben az ügyben. Szerintem számomra ez teljesen világos. Van dolgunk, van feladatunk ebben, és azt látom, hogy a mi szabályaink némileg képlékenyek, ez vitathatatlan szerintem, és akkor úgy változtatják, úgy alkalmazzák a szabályokat, hogyha valaki Berlinben lakott mindig is a saját lakásában, akkor külföldpótlékkal továbbra is ott lakik, hétvégére napi díja, stb. Tehát ez hogyha, és itt erről van szó, hogy a szolgálati helyről van szó, ha az Berlin lett volna, mert volna gond, de itt a szolgálati hely Brüsszel ebben a konkrét esetben a cél az, hogy gyakorlatilag jövedelem mi változtassák a potlékokat, de hát ez nem lehet így. Itt tényleg a szolgálati útnak teljesítenie kell a szolgálati út kritériumait, és ilyen kritériumok vannak. Nagyon érdekel, hogy a parlamenti igazgatás hogyan reagál majd erre, mert szerintem ezt világosan lehet tenni. Itt nekik közbe kellett volna avatkozni. Voltak olyan esetek, amikor avatkoztak, máshol meg nem. Vagyis úgy vélem, hogy tárgyilagosan meg lehet vizsgálni ezt a kérdést, meg is fogjuk tenni. Én a hitelességünkről van szó, ezt kell vizsgálni. Az információs irodák kérdése itt a parlamentről több kolléga foglalkozott ezzel. Egy némileg meglepődtem azon, hogy ilyen radikálisan fogalmazták ezt meg idén, mert hát gyakorlatilag nem foglalkoztunk túl részletesen ezzel mindeddig. Nem mi vagyunk az előadó se, persze, vagyis azt tudom mondani, ha plusz új információ van, Denis, akkor mondjad el, mert azon információk alapján, amivel rendelkezünk, tényleg jogos lenne egy ilyen nagy lépés itt, ilyen messzire vezető lépés, ezért jó lenne egy néhány információt még kapni, hol vannak a kritikus pontok, és hol vannak a gyenge pontok, ez érdemes lenne megtudni számomra a magatartási kódex a tagok számára. Erre egy munkacsoport ugye a mandátum szabadsága azért az nagyon fontos. Mi politikailag különböző oldalakon állunk, különböző feladatunk is van politikailag. Én egy parlamenti igazgatásnak nem szeretnék olyan eszközt adni a kezébe, amivel utána agyon tud csapni. Elnézést, én ezt nem szeretném. Vagyis, hogyha könyörgünk azért, hogy a jövőben a parlament igazgatás definiálja és határozza meg az elnökség előterében, hogy milyen is egy ilyen képviselői mandátum, akkor csomagolhatunk valamennyien. Ez csak a testemen keresztül, hogy úgy mondjam, mert ez egy nagy veszély, mert politikailag visszaélnek vele, én ezt nagyon nem szeretem. A Front Nacionálos kollégának szeretném még elmondani, hogy nyilvánvaló nagy különbség van még a között, amit az egykori parlamenti elnöknél vitattunk a Front Nationalhoz képest. Itt egy óriási különbségről van szó, erre felhívom a figyelmet, és védenem kell valamennyire az egykori elnököt. Azt hiszem, nagyon világosak a képviselőkre vonatkozó szabályok ebben a pontban. És jó lenne, hogyha itt világos álláspontot kapnánk, olvashatnánk a Front Nationaltól, ahol nem csak védekeznek, meg elutasítanak, azzal kapcsolatban, amit a igazgatás itt az asztalra tett, ez az én megjegyzésem, és jó lenne, hogyha Denis még a végén ezt most uh, szépen összefogná, összefoglalná. Köszönöm szépen. Igyekszem ezt a legjobb tudásom szerint fókuszálni, hogy tényleg rövid lehessen a válaszom. Van itt egy néhány pont, amit többen is felvetettek a hozzászólók közül. transparencia az a költségtérítések témája ügyében. El kell, hogy mondjam, hogy kaptam méleket sokaktól, hogy akik azt mondták, te is kapsz 4000 eurót még pluszban havonta. A pénz ott van, és ha már ott van a pénz, akkor szerintem ezt jobban kéne befektetni mondjuk a hollandiai szegénység elleni fellépésben. Mondtam, hogy ez marhaság, de nem is igaz. Arról nem is beszélve, hogy azon képviselők közé tartozom, akik évről évre nagyon komolyan támogatnak, de hát itt a fordított bizonyítás terhe fordul elő. Itt bizony rendszeresen előkerül ez a téma, beszélni kell erről is a képviselőknek a juttatásai, és nyilvánvalóan jó részt indokolhatatlan kritikáról van szó, de hát egyfajta transzparenciára szükség van, azt sem lehet elvitatni. Itt az Európai Parlamentben is ezt világossá kell tenni. Itt a mandátum végén az a helyzet, hogy ellenőrzést alkalmaznak, mondjuk szerűen, de azért alkalmaznak valamit. Amit én nem akarok, az az, hogy minden egyes pénztári cetli valahogy ellenőrzés alá essen, hanem csak az, hogy általában a kiadásokat felügyelet tartsuk. Természetesen erről még lehet beszélni majd. A másik lehetőség az lenne, hogy az egy külső mm, auditorral ellenőriztetjük ezeket, ez el is van lehetőség persze a saját költségünk alapján. Hát amit nem tehetünk meg az, hogy elhitetjük a polgárra, hogy ez egy plusz bér, ez egy bérkiegészítés. Nem erről van szó, ezt meg kell értetni. Persze a bürokratikus terhet azt is szem előtt kell tartani. Mennyire tudunk hatékonyan fellépni, ez egy fontos kérdés. Tehát mondjuk egy adott határ átlépése esetén kell külön elszámolni, aztán szúrópróbaszerű vizsgálatok, ahogyan a számbevők ezt teszik. Jó, Erről lehet beszélni, a lehetőség nyilvánvalóan fennáll. Úgy gondolom, hogy a plenáris ezt el is fogadta, egyetlen szavazat különbséggel, de ez nagyon fontos a parlament imidzse szempontjából, ezt meg kell érteni. Aztán egy további nagy pont, ami sokaknál megemlítésre került, az egykori parlamenti elnök helyzete és a szabálytalanságok Örülök, hogy ezt a vitát ma lefolytattuk, és szerintem abban mindenki egyetért, hogy itt objektívnak kell lennünk, és mm, el kell várnunk, hogy választ kapjunk az adminisztrációtól a kérdéseinkre. Én azt szeretném, hogy lehetővé tegyük, hogy megbeszéljük ezt az árnyék előadókkal, bár persze választások vannak nálunk a Strasburgi héten, oda-haza, ez a Strasburgi hét, tehát meg az előző hét az nehézkes számomra, de érdemes lenne megnézni, hogy hogyan tudunk megfelelő módon a kérdéssel foglalkozni. Ahogyan egy ilyen mm, szakbizottságnak ezzel foglalkoznia kell, tehát erre tényleg reagálnunk kell, és akkor összefoglaljuk ezt, hogy a jelentés értelmében is megmondjuk, hogy erről hogyan vélekedünk. A politikai pártok pedig nem értem, hogy miért gondolják, hogy én ellene vagyok, hogy kapjanak pótlékokat. Ez egy 15 százalékos külső bevételek, adományozás merülhet fel. Hát ez elképzelhető. Nyilván az anyagot itt lehet javítani, egyértelműbbé tenni, és ezt alaposan végig is beszélnünk, hogy mit gondolunk erről valójában, és hogy ennek az alsó határát módosítjuk-e. Én nem akartam megszüntetni ezeket a támogatásokat, távolról se hogy 15 vagy 5 százalék, erről lehet beszélni, vagy fordítva, és akkor ugye 95% helyett 85% lenne a másik oldalon, tehát nincs kifogásom ez ellen, ha megbeszéljük az asszisztensek témája, az APA-k és a whistleblower téma, itt végül is egyetértek a hozzászólókkal. Ezt igyekeztem egy szövegbe így beleírni, megfelelően megfogalmazni, adott esetben átfogalmazom, egyetértek Vón kolléga megjegyzésével, hogy a költségtérítés Strasbourg esetében a gyakornokoknál nagyon eltér a többi munkatársétól, hogyha az ember tisztességes szállodát akar, Zalc, Strasbourgban, akkor hát az nem nagyon sok, amit az asszisztensek kapnak. Ezt be kell látni. Úgyhogy ezzel tényleg érdemes lenne foglalkozni, és tudja ezt a főtitkár is, és az elnökségben is beszélnek erről. Az információ, a tájékoztatás pontja, ez olyas valamit, ami a tisztán az információs irodákon túlmutat. Én igazából a brüsszeli és strasburgi információs irodákkal foglalkoztam, a többi helyszínnel nem külön foglalkoztam, nem foglalkoztam külön. És még egyszer nagyon szívesen megbeszélem ezt. Napjainkban viszont azt látni kell, hogy el kell érni a polgárokat, azokat a polgárokat is, akik nem keresnek bennünket. És ez az, ami némileg hiányzik. Hmm talán érdemes beszélni. Itt, itt elérik azokat, akik egyetemi hallgatók, vagy tudósok, vagy amúgy is érdeklődők, akik már, már jelen vannak. Amire nekünk szükségünk van az az, hogy egy szó, sokkal szélesebb kört érjünk el, és ez túlmutat az információs irodákon. Itt egy szélesebb körű információs politikára beszélünk, hogy az Európai Unió eléri az embereket, és akár kritikus témákon keresztül. És mit mondjuk az általános költségtérítés? Az is lehetne itt. Erre azt mondom, hogy vannak dolgok, amikről le lehetne mondani, és vannak dolgok, amikkel ezt ki kéne ö, egészíteni, hogy jobban elérjük a polgárt. Egy további pontot megemlítenék még, amit az Áldi képviseletében Ali úr mondott, a képzés, dokumentáció, eredmények. Itt ezzel teljesen egyetértek amit mivel ahol semmire sem megyünk, az az, hogy egy olyan helyzetet hozunk létre, amiből nem látjuk a kiutat, hogy amire azt mondjuk, hogy olyan sok mindent csinálunk. Itt igenis ki kell jelenteni, hogy létrehozzák a termékeiket, és egy ilyen jelentés, ha jó, ha jól van megfogalmazva, nyilván előtte ezt elemezni is kell, a dokumentációs szolgálat ezt megtehetni, és azt mondani utána, itt vannak ezek a számlák, ezek megfelelőek, és ezek után nem kell nagyon komoly egység vagy osztálya arra, hogy ezt megnézze. Én azt mondom, hogy ezt a szolgáltatást ki lehetne alakítani a mi bizottságunk számára március 6-a 14 óra a módosítók határideje, túl sok idő tehát nincs. Ezzel a napirendi pont végére értünk, ezzel a 59. napirendi pont következik az Európai Fejlesztési Alap mentesítése Omázsi úr. Madame la Présidente, je vous euh, remercie. Elnök asszony, köszönöm szépen. We would, I would like to urge yeah. you all to, <laughs> if you want Donc to leave, allons... kérek mindenkit, hogy ha távoznia kell, akkor ezt gyorsan tegye meg. Beszeretném mutatni a, a Fed mentesítését. Ez a jelentés tervezett hosszú munkaeredményeként született meg, mm, aprólékos mm, munkaeredményeként, és mm, én az Európai bizottsággal is többször találkoztam, köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltak. Micsák biztossal is többször volt alkalmam találkozni, illetve az összes kollégának köszönetet szeretnék mondani. A fiktív jelentéstevőknek is, illetve a többi szakbizottság jelentéstevőinek. jelentés megvan önöknél, tehát ennek részleteire most nem tézek, térek ki, viszont van néhány központi pont, amelyekre ki szeretnék térni. Először is a DASZ-ra szeretnék kitérni, illetve a szemek megbízhatóságára. Ami a 2015-ös év megvalósulását illeti, a kiadások négy modalitás alapján kerültek megvalósításra, és a jelentésben látszik az, hogy üdvözlöm azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az Európai Bizottság tett annak érdekében, hogy javítsa a kötelezettségvállások területét, illetve a lejáró szerződéseket. 2015-ben a e, kifizetési kötelezettségvállalásoknál nehézségek voltak, ami a számlánk e, szabályosságát illeti. A legsűrűbben e, előforduló hibák 3,8%-ot tettek, ez nem csökkent 2015 óva, és eh, bizonyos évek óta már növekedtek. 25% a kifizetéseknek, amelyeket a számőzik ellenőrzet érintett, és a hibák eh, tipológiája ugyanazt a képet mutatja. Tehát felhívom a bizottság eh, figyelmét arra, hogy ezeket a típusú hibákat próbálja meg kiavítani. Itt nem tartották tiszteletben a szabályozásukat. Ami előfinanszírozást illeti, itt a következőt állapítom meg. 9,6 ezer euró a nem felhasznált finanszírozási részt, és ezt operatív kifizetésként könyvelték el hibás módon. A bizottságnak új intézkedéseket kell hoznia annak érdekében, hogy kiküszöbölje ezeket a típusú hibákat, hiszen itt az Európai Unió összes alapjáról szó van. Történt azonban előrelépés, például ami a az előfinanszírozási kamatok visszaszerzését illeti. Kitérhetünk még részletekre az exent ellenőrzések kapcsán. Itt aggódom az ellenőrzések hiányossága miatt és a bizottságnak fontos lenne egy úgy találni, ami hamarabb ezekre a problémákra. A számövőszék véleménye alapján a bizottságnak csökkentenie kellett volna 1,7%-kal eh, a hibák arányát, hogyha használta volna a rendelkezésre álló információkat, ami a biztosítási keretet illeti. Itt örülök annak, hogy a bizottság követte azokat az ajánlásokat, amelyeket a parlament fogalmazott meg. Itt egy um, nem általános tartalékról van szó, hanem differenciált tartalékról. Az African Peace Facility kapcsán voltak problémák, folytatunk egy vitát is zártartók mögött. Most köszönöm szépen az elnök asszonynak, illetve a DEVE szakbizottság elnökének is, hogy ezt a vitát megszervezték. Egy nagyon érdekes vita volt ez, és lehetővé tette azt, hogy um, hangsúlyozzuk az aggályokat, a legfőbb aggályokat, illetve ezen a vitán megpróbáltunk választ kapni a bizottságtól, olyan válaszokat, amely bennünket érint. Viszont ez a, ezek a válaszok nem voltak kielégítőek. Gondolom, hogy a kollégák egyet tudnak érteni velem abban, hogy várjuk továbbra, azt is, továbbra is azt, hogy a bizottság konkrétan lépjen fel azért, hogy a koordinációt, a kormányzást kiigazítsa. Fontosnak tartjuk azt, hogy a bizottság informálja, tájékoztassa az Európai Parlamentet a korrigáló jellegű intézkedésekről, amelyeket el kell fogadni, illetve az esetleges javítási szükségességeket. második nagyon fontos pont, ami a jelentésre vonatkozik, önök látták azt, hogy én szerettem volna hozzáférés biztosítani az eredményekhez, illetve a teljesítmény vizsgálatához és néhány ajánlást fogalmazok meg annak érdekében, hogy a hatékonyságot javítsuk a Fed kezelését illetően, számos ilyen létezik, ezeket nem fogom mind részletesen felsorolni. Hangsúlyozni szeretném azt a tényezőt, hogy nagyon fontos megfelelő tipológiát kialakítani. Illetve nagyon fontos azonnali tájékoztatást nyújtani, olyan esetben, hogyha piros osztályba soroltak egy projektet, mégpedig több éven keresztül. Ebben az esetben pedig nagyon fontos utolsó megoldásként a projekt leállítását is um, megvalósítani. Utolsó javaslatom az európai politikák összességére vonatkozik, illetve a Fedre. Nagyon fontos az egyszerűsítés, ellenőrzési szabályok e, egyszerűsítése, hiszen ezek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a hibák e, e, szintjét csökkentsük, arányát csökkentsük. A harmadik fontos téma a külső szereplők kérdése. Ők részt vesznek a célok megvalósításában. Itt trust fundokról van szó, az Európai Beruházási Bankról, illetve a nemzetközi szervezetekről. Önök olvasták a jelentést, és látják azt, hogy ez bizonyos problémákat vet fel ellenőrzési szempontból, és a trust Fund, az Európai Beruházási Bank, illetve a nemzetközi intézmények kapcsán azt gondolom, hogy itt két célt volna fontos érvényesíteni. Nagyobb átláthatóságra van szükség, több ellenőrzésre, jelentősebb mértékű ellenőrzésre, illetve a politikai célok megvalósulásának ellenőrzésére delegált módon ők részt vesznek a politikai célok megvalósításában. Végezetül pedig lezárásul azt szeretném mondani, nagyon fontosnak tartok bizonyos általános aspektust is, amelyek inkább politikai jellegűek, és amelyek az európai mm, fejlesztési alapot illetik. A kokobó aggódik amiatt, hogy hogy alakul a teljesítés kérdése és legitim módon felmerül bennünk a kérdés a segítségnyújtás hatékonyságával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ezzel nem ö, ö, foglalkozunk eléggé, illetve a politikák összességének koherenciáját nem hangsúlyozzuk eléggé. Sajnálatos módon látjuk azt, hogy nagyon sok esetben az erőfeszítések azok részéről, akik felelősek ezekért a fejlesztési politikáért, mm, gyengültek, mégpedig más politikák gyengítették ezeket. Például a kereskedelmi politika, a halászati politika például, de természetesen más területeket is kiemelhetnénk. Ezeken nagyon fontos koherenciát teremteni, illetve globális módon gondolkodni. Hangsúlyoznám azt a tényt, és ez elhangzott a bizottsággal folytatott vitákon is, a bizottság is megerősítette mindezt, a fejlesztési politika érintett bizonyos válságok által, és ezek szintén gyengítették azokat a célokat, amelyeket követtünk. Én egy ultraperiferiális térségből eh, érkezem. Itt, amint természeti katasztrófa, eh, éghajti katasztrófa eh, következik be, nagyon jelentős több éves erőfeszítésre van szükség. Ugyanez vonatkozik olyan esetben, amikor politikai válság vagy háború kezdődik. Nagyon fontos mindezeket a feladatokat értékelni. És egy harmadik pontot is kiemelnék, volt alkalmam Mimica biztossal erről a témáról beszélni. Az Európai Unió PTOM fórumon ez a tengeren túli francia területekre vonatkozik. Ezek az országok alkotmányos kapocsal rendelkeznek az Európai Unió tagállamaihoz fűzi ez Franciaországhoz, Nagy-Britanniához, Hollandiához, Dániához, illetve ők az európai család tagjai. Éppen ezért nagyon fontos egy ö, differenciálta megközelítést érvényesíteni, speciális megközelítést, és a PTOM-ek ugyanúgy, mint az Európai Parlamenti képviselők, szeretnének egy finanszírozási, speciális finanszírozási eszközt létrehozni. Azt gondolom, hogy ez legitim, illetve lehetővé teszi azt, hogy csökkentsük az lapok rossz felhasználását. Kotonói megállapodás jövője óriási téma. Itt egy kérdést szeretnék kiemelni. A legutóbbi ülésen ezzel már foglalkoztunk. Amikor az AKC országokról beszélünk, akkor gyakran elfeledkezünk arról, hogy az AKC országok 80%-a kis szigetország, fejlődő szigetország, vannak jelentős afrikai országok is közöttük, viszont 80 százalékuk, még több is talán, kis szigetország, fejlődő szigetország. És ezekben az esetekben a válaszok teljesen mások, illetve más válaszokat kell az ő esetükre találni. Követhetik a célokat, gyorsabb módon. Ami a fejlődő szigetországokat illeti, nagyon fontos a kotonói megállapodás jövőjében a sziget voltukra jobban tekintettel lenni, illetve egy olyan eszközt létrehozni, amely szigetországokra szabott, illetve megfelelő stratégia a számukra a bevándorlási kérdés is felmerül. Ez egy olyan téma természetesen, amely mindannyiunkat foglalkoztat. Én meg vagyok győződve arról, hogy 100%-a a fejlesztési politikának részt vesz a célokban, ami a bevándorlás korlátozását illeti, hiszen minél inkább fejlődnek ezek az országok, annál um, kevésbé vándorolnak el innét az emberek, de azt gondolom, hogy globálisabb víziót kell kialakítanunk, nem csak eh, ez a politika az, amelyen keresztül tudunk a témán dolgozni, ez nyilván alapvető fontosságú, ha megnézzük a demográfiai változásokat. Én már elmondtam azt, hogy 2100-ban 12 milliárdan fognak élni a Földön, az afrikai kontinensen 4 milliárd alatti lesz a lakosság száma. Nigéria lakossága 2100-ban 900 millió lesz, és ugyanebben az évben az európai kontinensen 600 millióan fognak élni, tehát itt ö, csökken a lakosság, vagy pedig megmarad. Ezt azért fontos hangsúlyozni, hogy lássuk azokat az intézkedéseket, melyekre várnak ránk, plusz az éghajlati változásokat is, még ha ehhez hozzá vesszük, akkor bizonyos hatások tovább súlyosbodnak. És ezek a bevándorlást fogják erősíteni. Tehát a fejlesztési politika is meg fog változni. Fontos ezekre a kihívásokra választ találnunk, mégpedig másutt. Hogyha egy globálisabb nézetet alkalmazunk, akkor látjuk azt, hogy a kihívások nagy része és az európai kihívások nagy része már a Afrikában, a csendes óceáni térségben és a karib tengeri térségében zajlik. Ez a bevándorlási probléma, az ikarati változások. És fontos, hogy a bizottság a katonai megállapodás e, utáni időszakra nézve is ezeket figyelembe veszi. Nagyon fontos a biodiverzitás, e, kérdése is, a fajok száma csökken, és a fejlesztési politikával az afrikai kontinensen is fel tudunk lépni, annak érdekében, hogy megőrizzük a fajok sokszínűségét. Nyilván vannak költségvetési megszorításaink, módosítós sok, sokat határideje. Március 6-a, és tervezek egy árnyékentés tevői ülés Strasbourgban, és azt hogy adjuk meg a mentesítést a bizottságnak. É, je suis très contente que... Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy ez a bizottság nagy jelentőséget tulajdonít a fejlesztési politikának, illetve az árnyék jelentéstevőkről ugyanezt lehet elmondani. Schmidt asszony. Ja, danke, lieber Herr Bericht. Köszönöm az előadónak. Hát, kedves kollégák, mit csin? Ugye az ember először a számvőszéknek, aztán az előadónak mond köszönetet, így szokás ez. Úgy gondolom, hogy egy részletes, kiegyensúlyozott jelentés született megint egyszer. Ezt láttuk a bevezető hosszán is a kollégától. És eh, ami megint egyszer kiderült, az az, hogy a fejlesztési alap eh, mindig gyanús szinte, hogyha a kiadások és a problémák átfogó állapot felmérését végezzük el. Ez mindig nagyon nehéz persze. A 11. fejlesztési alap 30,5 milliárd eurós, ez 2020-ig megy. A 8-as, 9-es, 10-es, 11-es 76,88 milliárd eurót jelent és hogyha ennyi adófizetői pénz forog kockán, és most az Európai Parlamentet még mindig nem kell megkérdezni, hogy mire költik, hát akkor a egyik legfontosabb ilyen ellenőrzési jelentésünk éppen ez kiegyensúlyozott a jelentés. Azt mondtam, erre szeretném még azt is elmondani, hogy ennél a kiadás sorozatnál itt egy egyértelmű és félreérthetetlen nyelvezetre van szükség komoly aggájaim vannak a következő területeken, ezt szeretném elmondani. A, a likviditási maradvány, az elszámoltatóság, a, az Európai Külügyi Szolgálat vezetői, a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, mindeneket az ensz -el. Itt New Yorkban jártam, elmúlt éven beszéltem ott az illetékesekkel, szerintem ott azért sok munkánk van még. És ehhez jön még a közvetlen költségvetési támogatás és az úgynevezett Key Performance Indicator, a teljesítménymutató kérdése. Nem volt lehetőségem arra, hogy Arubában beszéljek Mimica biztossal, de azért mint a sajton keresztül megtudtam, itt a, a recovery orderek kapcsán reagált a biztos, és itt módosítókat fogok benyújtani, hogy egyértelműbbé válik a helyzetem. Úgy gondolom, hogy miután a transzparencia és az átláthatóság számukra mindig fontos, ha EU támogatásokról beszélünk, akkor ez mindenkinek érdeke az Európai Fejlesztési Alapnak egy különleges vonása az nem csak a hatalmas összeg, hanem a nagy földrajzi terület is, ahol a pénzt elkölték. 79 afrikai ország, karibi és csendes-óceáni térségből is vannak országok, aztán nagyon kicsi, az úgynevezett tengeren túli területek, de hát valamennyien tudjuk, a fő része a pénznek, a nagy része a pénznek az afrikai térségbe megy, 29,008 milliárd euró, és a tengeren túli területekre csak az a 64,5 millió euró jut. És értem a kollégát, és megértem a kollégát, hiszen ő külön fókuszál ezekre a régiókra és felségterületekre, de azért azt világosá kell tenni, hogy az ilyen specifikus hivatkozások egy ellenőrzési jelentésben, ahol sok milliárd euróról beszélünk, szerintem nem igazán idevaló ez. Figyelembe véve azt is, hogy nem a pénz nagy részét ott költik el. Tehát alapvetően még egyszer szeretném elmondani, szerintem a jelentés elég jól sikerült, de azért eh, számos módosítóm lesz, mert számomra szükséges kiegészítésekre szorul ez még. Kaltenbach kolléga asszony. Hát ugye németül, franciául is beszéltek, én angolul fogok beszélni, ez egy kicsit egyszerűsebb, egyszerűbbé teszi, mert angolul van meg a szövegem. Köszönetet szeretnék mondani nem csupán a számvevőszéknek, hanem Omazsi úrnak is, a jelentéstevőnek a munkájáért. Azt gondolom, hogy nagyon konstruktív jelentésről van szó, és frakcióm azt is sajnálja, hogy a 2015-ben, 2015-ben nagyon nehéz helyzet alakult ki a fejlesztési együttműködés terül tekintetében. Ennek következtében pedig 83 millió eurót át kellett csoportosítani 2016-ra, és körülbelül 1 millió eurós késedelmi kamat kifizetésére került sor. A 8 EDF-ből, amelyet 1900 1959-ben jött létre. Frakciónk támogatásáról tett tanúbizonságot a fokozott demokratikus ellenőrzés és elszámoltathatóság, átláthatóság és láthatóság biztosítását eh, szeretnénk látni és tapasztalni az EDF-ek esetében. Számviteli követelményeket tiszteletbe kell tartani, ez csak egyetlen eh, adminisztratív szabály eh, készlet esetében valósult meg illetve a jelenlegi globális menekült és migrációs válság gyökerét kell megállapítani. Az EDF alapok, a fejlesztési alapok, mint például a hatékony visszatérési visszaküldési intézkedések, ezek is hatásosak lehetnek. Az EDF, illetve a kétoldalú együttműködés eléggé konstruktív ahhoz, hogy a migrációs válság megelőzésével kapcsolatos kérdéseket keresse. Belső beruházási stratégiára van szükség Afrika esetében, hogy a beruházási hiányosságokat áthidaljuk, teljes elszámoltathatóságot és a számvevőszék bevonását, illetve a parlament felé való elszámolását kell támogatnunk az eszközök növekvő töredezettsége saját külön célkitűzésével ez akadályozza a parlamenti ellenőrzést az alapok megvalósításával kapcsolatban. A felelősségi körök azonosítása pedig megnehezíti a valóban elköltött pénzügyi összegek eh, ellenőrzésével kapcsolatban, amit a migráció megelőzésére fordítottak, és a teljesítménymutatók eléggé egyértelműek, tehát a kiadások igenis elszámoltathatóak. El kell kerülnünk a kettős finanszírozás kockázatát, és biztosítanunk kell, hogy az AKC országok is részesüljenek az EDF-ből nyújtott segítségnyújtásból. A kockázat kezelési funkciókat is erősíteni kell annak érdekében, hogy az új finanszírozási, illetve támogatási lehetőséget trust fundok pénzügyi partnerségek valósuljanak meg más pénzügyi intézményekkel, és hogy a kedvezményezetek különböző segélynyújtás lehetőségekből részesülhessenek. Hatékonyságnak kell a legfontosabb változónak lennie. Azt is üdvözöljük, hogy a bizottság integrálta a kockázat problémáját a külső tevékenységeibe, ez ugyanis mutatja, hogy mennyire összetett és törékeny környezetről van szó. A partnerországok eltérő fejlesztési szinten lehetnek, illetve más kormányzati kerettel rendelkezhetnek, ezért nagyon fontos, hogy rendszeresen eh, nyomon kövessék a kockázatokat. Elnézést azt is eh, elismerjük, hogy mennyire fontos az együttműködés a nemzetközi szervezetekkel bizonyos sajátos kontextusokban, azonban a hibákat és gyenge pontokat ki kell igazítani, hogy javítsuk az unió láthatóságát. Ezért az edértnek láthatóbbnak kell lennie a polgárok számára. Sajnáljuk, hogy az OCT-kben végrehajtott projektekre nem vonatkozik ez a belső audit. és hogy sajnálatos módon a parlamenti mentesítési eljárás sem kapcsolódik ehhez, ezért az EBB-nek a due diligence tevékenységeket meg kell erősítenie azért, hogy a végső kedvezményezettek jobb helyzetbe kerüljenek, illetve a pénzügyi közvetítőkre is kitérjenek ezen ennek keretében. Még egyszer szeretném kiemelni azt, hogy mennyire fontos, hogy egy nyilvános listát állítsanak össze a kiválasztási kritériumok tekintetében. Várjuk tehát a további találkozókat, és tulajdonképpen ennyi lenne már. a Köszönöm. Ja, vielen Dank, damit... Köszönöm szépen. További hozzászólás nincs. Kollégák részéről Bagő őr, a DG Tefko részéről meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak azért, hogy eh, bemutatták ezt az anyagot. Úgy gondolom, hogy igencsak kiegyensúlyozott dokumentum született, amely az európai fejlesztési politika súlypontjait tükrözi, de rámutat egyes gyenge pontokra és javítási potenciálokra is. Az Európai Bizottság számára lehetővé teszi ezt, hogy eleget tegyünk az elvárásoknak itt az a parlamentben. Számos pontra ki tudok térni, a leg, persze a legfontosabbakra nem mindegyikre felvetődött itt a kérdés, például az ilyen összegek beszedésre, lesz majd írásban is meg tudjuk beszélni, és mit az, hogy már nincs itt időközben. Ő említette még a korrektúrákat, a javításokat, amelyeket eszközölni kell. Itt adott esetben törlésre került sor, és egy könyvelői technika gyakorlatilag az, amivel itt ezt meg tudjuk magyarázni, amit ő felvetett, és a hiba arányokat, az utólagos vizsgálatokat tekintve 1,8% e, e, alacsony, viszonylag stabil, hát egész kis növekedés van, de ez azzal is magyarázható például, hogy a számvőszék egy újfajta módszert alkalmaz, de azt kell, hogy mondjam, nagyon nehéz a környezet, olyan országokban dolgozunk, amelyekben azért igencsak labil a helyzet, labilis a helyzet, háborús konfliktusok, egyéb konfliktusok nehezítik a munkát, a maradványráta pedig inkább csökkenő 2015 óta. Mi a különbség itt a, a számvevőszék véleménye és a, a között, amit mi állítunk? Hát mi abban indulunk ki, amit a bizottság állapított meg, miután az ellenőrzések lezárultak. Vagyis el kell, hogy mondjam, a számvőszék eh, olyan, úgy állapítja meg a hiba arányt, hogy azonnali eredményből indul ki, de hát a folyamat még nem zárul le, és adott esetben a projektmenedzserek is tenni tudnak valamit, és meg lehet szüntetni a hibákat, hogyha az első szakaszban voltak hibák, akkor az kiderült, és ezt ki tudjuk javítani. Mi természetesen az audit tevékenységük során ezt eh, figyelembe fogjuk venni. Persze időnként a dokumentáció is hiányzik, hiszen országokról van szó, amelyek nem éppen stabilak és a civil társadalomban sincs mindig lehetőség arra, hogy túl jó irattári munkát végezzenek, és ez azt is jelenti, persze, persze ez nem jelenti azt feltétlenül, hogy, hogy itt megkerülték volna a szabályokat, vagy szabálytalanul léptek fel. Egyszerűen arról van szó helyenként csupán, hogy nem tudtuk megfelelő módon dokumentálni a dolgokat. Itt létrehoztak egy ex ante értékelő rendszert is, és persze nem mindig könnyű az összes információhoz hozzájutni a projektmenedzser részéről sem, de mondom, a különbséget kell tenni a hiba kvóta és a tévedések között így, és hát látni kell azt is, hogy óriási ráfordítással jár az ellenőrzés adott esetben. Óriási adminisztrációs költséget okoz egy kontroll is, ezt nem szabad elfelejteni, hiszen, de egyébként csökkennek ezek a költségek is. Azt látni kell, hogy a bizottság az ex ante minden könyvelést ellenőriz, és a közbeszerzés szabályai szerint az Európai Bizottságnak vannak ilyen szabályai, tehát hajtjuk végre az ellenőrzést, ezt a bizottság végzi el, és nem a partner államok az adott államok kérésére, vagyis közvetlen kifizetésekről van szó, amiket a bizottság jól tud ellenőrizni, hogyha szeretnénk valamit tenni, akkor az ellenőrzésről is kell. Röviden reagálnék még a performance-ra, a teljesítményre, az itteni eredmények itt a projekteknél van, hogy nem sikeres egy-egy projekt, túl nagy a veszteség, stb. Viszont itt is igyekszünk egy szűk monitoringot alkalmazni, és az Európai Parlament követelményének eleget kívánunk tenni természetesen eközben. Egyik erről a másikra elvégezzük ezt a munkát, mint az egyes projekteknél. Itt a fő problémákat azonosítani tudjuk, és ezeket összhangba kell hozni a partnerállamok menedzsment kapacitásával is. És itt láttuk piros vagy a narancsszínű projekteknél 130 olyan projekt volt, ahol utána kéne járni a dolgoknak, mert mi úgy gondoljuk, hogy nem lehet elérni a kitűzött célokat. Nagyon széles köre van azon projekteknek, amelyek még veszteségesek a 155-ből 146 esetében sikerül javítani, és ezzel a narancssárga, vagy akár a zöld területre is térünk. De 10 még mindig van, a nehéz helyzet miatt mindenkelőtt a biztonsági helyzet olyan, hogy e, itt nem tudunk a piros számokból kikerülni. Még egy félreértést kell tisztázni a csalások kapcsán. Hogyha külső partnerekről beszélünk, nemzetközi szervezetekről, vagy az Európai Beruházási Bankról, különböző szervezetekről, amelyek hozzájárulnak ehhez a területhez, hogy egy európai fejlesztési politika megvalósulhasson, nekik is megvan a szerepük. Itt osztjuk azokat az ajánlásokat, amiket az előadó készített. A transzparencia ügyében pedig szükségesnek látjuk mi is ezt. de ezen túlmenően a parlamentnek vannak olyan problémái is, amit mi osztunk, hogy ne aprózzuk el ezt a munkát, ne legyen, ne legyen ez túl nagy bürokratikus terhelést. És a parlamenti képviselőknek pedig úgy gondolom, hogy lehetőséget kell adni, hogy belenézenek ebbe a munkába. Az Európai Bizottság ezt a munkát el tudja végezni, és a bizottság ellenőrzése egyelőre megfelelő szinten áll. 2015-ben a DEFCO igazgatója nyilatkozatot tett közzé az összes alappal kapcsolatban, hogy a transzparencia itt teljesül, és figyelembe kell venni azokat az alapokat is, amelyeket az egyes tagállamok irányítanak. Ezek aztán bekerülnek ebbe az elszámolásba, és Mm, így történik a könyvelés. Vagyis a, le kell fedni a jelentéstételi láncot, és a megbízhatósági nyilatkozatokat kell készíteni egészen a főigazgatói szintig. Alors, simplement, euh, je vais, je vais peut-être terminer ici simplement en disant qu'en effet, pour, euh, puisque le, le point a été soulevé, ezt a pontot az African Peace Facility kapcsán hangsúlyoztuk. Cselekvési tervet valósítottunk meg, és az audit szolgálatot megkértük arra, mivel a cselekvési tervet nekünk kellett megvizsgálnunk, tehát kiderült az, hogy az intézkedések nagy része megvalósult. Ez pedig azt jelenti, hogy még ma is gondolkodunk azon, hogy az Afrikai Unió nem tudja a Pillar assessment teljesíteni, tehát mi nem eh, szeretnénk megemelni a rezervet a Peace Facility kapcsán, a tartalékot, és továbbra is figyelmmel eh, követjük a műveleteket. Eh, egy kis javítás, az audit amit a bizottsági belső audit szolgált végzett, a művetek legajtásáról nem mondott ki semmit. Az alapvető probléma a belső ellenőrzési probléma, tehát belső kockázati probléma. Ezt hamar belátták, 2009-ben memorandumot írtunk alá az Afrikai Unióval, és az új pénzügyi rendelet plusz feltételeket rögzített, az Afrikai Unió különböző pilléreket nem tudta teljesíteni, és 2015 óta szoros figyelemmel követjük ezt a témát. Itt akkor abba is hagyom, és köszönöm szépen a figyelmüket. Herzlichen Dank für... Köszönöm szépen ezt a véleményt. Ezzel elértünk a, a nyilvános ülés végéhez. Március 6-a 2 óra a módosítók benyújtásának határideje. Köszönöm szépen a vitát. Folytatjuk a koordinátorok ülésével. Kérem a koordinátorokat maradjanak a teremben, a többiek pedig távozzanak mi hamarabb. Köszönöm szépen. Lezárom az ülést. Thank you.